Good morning uh, for the people who are... Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most uh, érkezett, és természetesen azoknak is, akikkel már találkoztunk. A Költségvetési Bizottság egy meghallgatást szervezett néhány uh, főigazgatóság főigazgatójával, hogy az adminisztráció tájékoztathassa a képviselőket a struktúráról, jelenlegi munkáról és a 2021-es projektekről a költségvetési az Európai Parlament költségvetésének előkészítésének folyamatában kerül erre sor. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Nagyon szigorúan szeretném vezetni ezt az ülést, mert különben kiszaladunk, kifutunk az időből és ez nem lenne megfelelő, elfogadható. Kleti úrnak adnék 10 percet, hogy megtartsa a bevezetőjét, és aztán 5 percet kap a többi főigazgatóság, és tényleg komolyan mondom, hogy meg fogom szakítani a hozzászólókat, be kell tartani a hozzászólási időt. A képviselők, akik szeretnének kérdést feltenni, egy percet kapnak erre, és kérem, hogy konkrét témákra koncentráljanak, konkrét kérdéseket tegyenek fel, és aztán a főigazgatók megkapják a lehetőséget, hogy válaszoljanak. Úgyhogy kezdjük is Kleti úrat sok szeretettel köszöntöm, az első tíz perc az övé, tessék. Euh, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezt a kezdeményezést, hogy meghívott több főigazgatóságit, hogy bemutassa a költségvetés előkészítése során a munkáját a kollégáimmal együtt nagy örömmel mutatom be, hogy az Európai Parlament költségvetése hogy készül el, hogyan kerül végrehajtásra, és ennek ugye célja, hogy a parlamenti képviselőket támogassuk a munkájukban. A DG Fins is részt vesz ebben a folyamatban, egyrészt koordinátorként, a másrészt pedig a frakciók, a képviselők és a politikai pártok, illetve alapítványok pénzügyi folyamatainak kísérőjeként. Én szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy mi, hogyan néz ki ez a folyamat, és ezt a, a 2021-es költségvetés tervezett nagy iránymutatásait szeretném felvetni, és aztán utána a DG Finz, tehát pénzügyi főigazgatóság fő előirányzatait is el fogom mondani. A DG Finz pénz fő tevékenységeivel kezdeném, illetve néhány fontos számmal, számadattal. A DG Finzben három igazgatóság van, 14 osztály, 222 kollega dolgozik itt. Ez azt jelenti, hogy a 78 a, fő, a köztisztviselők 78 ai itt dolgozik, 60%-ban Brüsszelben 40%-ban Luxemburgban 426 millió euróval eh, dolgozunk, négy osztályunk van, amelyek koordinátori feladatot eh, látnak el, a pénzügyi támogatás és a többi főigazgatóság támogatásában. Először is a eh, költségvetés elfogadásának koordinációja, aztán a pénzügyi támogatás itt itt segítséget nyújtunk a pénzügyi kifizetőknek, aztán az elszámolás, könyvelés, illetve kincstári feladatok ellátása, illetve a pénzügyi kezelési FMS rendszer, SAP, SAP rendszerben, amelyet január 1-én vezettünk be néhány szám. A kifizetések 1 milliárd 842 millió eurót tesztettek ki 2019-ben, 658 ezer átutalásra vagy tranzakcióra került sor, 25.600 számlát, néztük meg 49 ezer könyvételi anyagot, illetve dokumentumot. Nyilván nagyon jól ismerik a képviselők portáját, hiszen ezen keresztül kell benyújtaniuk a költségterítési kérvényeiket, és itt érvényesíthetik a pénzügyi kéréseiket. Itt egyrészt a fizetésekkel foglalkozó ügy, osztály, aztán a parlamenti mm, segítségnyújtás, illetve az utazási elszámolások 234 millió eurós költségvetéssel dolgozunk, 78, 76 ezer kérvényt kaptunk be, kaptunk a MEP portáról, 4154 betegszabadsági kifizetést kértek 8268 munkavállalói szerződést közeltünk, illetve 218 ezer likvidációra került sor. A C igazgatóság a politikai struktúrák, illetve a, küls, a külső utazások elszámolásaival foglalkozik. Itt, eh, ami a struk- politikai struktúrákat illeti, ezek a politikai pártok és a politikai eh, alapok, ezek 42 millió eurót tesznek ki, aztán a politikai alapítványok 21 milliót, eh, és a frakciók is fontos szerepet játszanak. A második részben, ha térjek ki, a 2021-es költségvetés elfogadására. Ez egy olyan folyamat, amely több év, hónapig tart, és az előirányzatokat egyesével átvesszük, ez megvitatjuk, és aztán utána önök, mint költségvetési hatóság elé tárjuk. Ez a folyamat itt látható, négy-öt hónapig tart. Van egy administratív fázisa, illetve egy politikai fázis, ami az önök felelősség alá tartozik következő az, el, az eljárás. Először is egy előkészítési folyamat van, amikor is a, az előkészítőket felkészítjük a témára, a megvizsgáljuk a kérvényeket, illetve meghallgatásokat tartunk, aztán a fő titkár is bekapcsolódik a költségvetés tervezet megvitatásában, és aztán ez a büró elé kerül, és a Költségvetési Bizottság elé kerül. Ezután konciliáció reakció következ, következhet, és aztán először a bűró fogadja el az előzetes költségvetési tervezetet, aztán a Költségvetési Bizottság fogadja el a költségvetés tervezetet, és aztán ez kerül a plenárisra. Két fontos dolgot szeretnék kiemelni, amelyek nem annyira ismertek. Először is költségvetés előkészítők felkészítése. E, itt e, megkérjük, e, behívjuk őket, és megismertetjük velük a legfontosabb költségvetési iránymutatásokat, amelyek a költségvetés, illetve a büró döntésein alapulnak, illetve a szabályokat 2021-jel kapcsolatban hadd mondjam el, amit a jelentéstevő is említett tegnap, a parlament hitelessége, mint költségvetési hatóság hitelessége részben attól függ, hogy a saját költségvetését mennyiben tudja végrehajtani, és mennyiben tudja tiszteletbe tartani a jó költségvetési elveket és a jó finanszírozási elveket utána meg kell vizsgálni minden egyes költségvetési sort, meg kell nézni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket lezártuk, a projektek, amelyeket lezártunk, a régi, de megújított feladatok, illetve új folyamatok, aztán a 2021-es évre külön kell megvizsgálni a Brexit kérdését, illetve a szénsemlegesítési terv végrehajtásából adódó pontokat. Mielőtt megvizsgálja az önök szakbizottsága és az önök jelentéstevője a előzetes tervezetet, meg kell vizsgálni a költség, a, meg kell vizsgálni a főosztályok kéréseit, kérvényeit, igényeit, és ennek során 26,8 százalékos csökkentés, csökkentésre került sor, illetve 1,26 százalék csökkentésre. Ezen meghallgatás után megnézzük, hogy melyek a 2021-es költségvetés legfontosabb iránymutatásai. El fogom mondani, milyen paraméterekkel dolgozunk, milyen prioritásai vannak a költségvetésnek, milyen nagy volumenekkel dolgozik, a kötelező kiadások és kiigazítható kiigazítások, a, multi, a többnyelvűséghez kapcsolódó költségek. Ez egy nagyon fontos, a paraméterek meghatározása egy nagyon fontos gyakorlat, harmonizálni kell az jóváhagyási vagy engedélyezési tisztviselőknek adott iránymutatásokat, illetve a többi intézmények közötti prioritásokat. Aztán itt az inflációs indexet is figyelembe kell venni, ezek szerződésből adódhatnak. Nincs, mindig értékelni kell az előirányzatokat a kiadások természetéből adódóan, és meg kell vizsgálni azt is, hogy hogyan alakulnak az árak. A főtitkár már bemutatta tegnap részletesen a 2021-es költségvetési gyakorlat részleteit, ez a következő. Először is kommunikáció a polgárokkal, aztán ingatlanpolitika, biztonság, az infrastruktúrák modernizálása, informatikai fejlesztések és a zöldebb parlament és fenntartható mobilitás. Az előirányzatok felosztását itt lehet megnézni, ezen a dián látják, hogy hogyan oszlanak el a költségvetési előirányzatok. A legnagyobb, a 34%-ot a köztisztviselők költségvetése teszi ki, 20%-ot a képviselők költségei, a harmadik az ingatlan, 12%, 253 millió, és 67 százalékó, tehát a köztisztviselőkre, a képviselőkre és az ingatlan fenntartásra megy el, a 34 százalék pedig a többi eh, dolog, például a fordítás, a tolmácsolás, az, internet, a telekommunikáció, a távközlés, a frakciók, a, eh, az informatikai rendszer, a politikai pártok, stb. Itt most azt látják, hogy hogyan oszlik el a költségvetés a köztisztő, a, a, a szerződésből adódó kötelezettségek, a közbeszerzések és az egyéb szerződések alapján. Itt azt lehet látni, hogy az első kategóriában nincsen semmilyen rugalmasság, sem a volument illetően, sem a inflációt illetően. Itt a, a a parlament tevékenységéből, szabályaiból, a szerződésből adódó feladataink ellátásá, ellátására fordított költségvetésről van szó. A képviselők száma meghatározott, a köztisztviselők száma meghatározott, és ezek a szabályok le vannak fektetve. Aztán következik a politikai struktúrák, itt van már mozgástér. Aztán a szerződéses szerződéses, szerződésekből adódó kiadások, itt különböző beruházások, illetve különböző költségvetési kiadások tervezése, aminek, amire van mars és mozgástér. A következő pont a többnyelvűség, ez az Európai Parlament külön jellemző dolog, ami megkülönbözteti a többi nemzet, nemzeti parlamenten. 428 millió a teljes kiadás, a munkatársak, itt vannak közvetlen és közvetett kiadások, 428 millió, tehát a, a fizetésekre is 459 millió pedig az egyéb kiadás. Itt láthatják, hogy a költségvetés hogy eszlik meg a fő képviselő, a fő osztályok között, illetve főigazgatóságok között. E, nyilván e, ez visszatükrözi az előzőleg látott költségvetési volumeneket. A legnagyobb költségvetéssel nyilván a e, személyügyi fő, főigazgatóság rendelkezik, és aztán utána a pénzügyi főigazgatóság. A DG Fins előirányzataival szeretném zárni ezt az előadást kiadást. A legnagyobb kiadási poszt a parlamenti eh, asszisztensek számára 285-215, aztán a, két, a következő nagy poszt a eh, eh, költségtérítések, illetve az úti költségek térítése 71-78 millió, illetve 90-81 millió, illetve az általános kiadások 40. A az asszisztensek juttatásait egy elméleti képviselői számmal számoljuk ki, 705 szorozva 25400-zal, és ezt igyekszünk a lehető legoptimálisabb módon elosztani illetve itt a fizetést kapó stázsierek, gyakornokok, illetve a negyedik asszisztens felbukkanása változott, változtatott a rendszeren. 2020-ban szám más volt a helyzet, mert most idén januárban mentek el az brit képviselők. Egy inflációval kellett számolnunk a úti költségtérítés esetében a kis, a mini plenáris ülések során nagyon megugrik a költségtérítés az utazásra, illetve a Strasburgi utazási költségek és a 2,3 százalékos inflációt is számolni kell a napi díjak, illetve a hotelköltségekkel kapcsolatban. Aztán a, struktúr, a politikai struktúrák, a frakciók, Eh, itt 112 millió euróból eh, indulunk ki, eh, illetve a politikai frakciók munkatársaira 65 millió, illetve a politikai alapítványok 23 millió, illetve az európai politikai pártok 46 millió. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Um, Köszönöm. Öt perccel tovább beszélt, de ezt azért engedtem, mert nagyon érdekes információkat osztott meg velünk, de a többi főigazgatónak csak szigorúan 5 percet adok, és közbe fogok avatkozni, mert nagyon szűk a menetrendünk és most akkor megadom a szót a képviselőknek, akik kérdést tehetnek fel. Sestel úr, egy perc. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a főigazgató úrnak is az előadását. Két kérdésem van, az elsőre már válaszolt amely a parlamenti asszisztencia árnövekedésével foglalkozik, erre már kaptam választ, ugyanakkor nem győzött meg az utazási költségek növekedése attól függetlenül, hogy csökkent a képviselők száma 751-re, nem kaptunk kiegészítő magyarázatot erre. A második eh, kérdésem az nem annyira a luxemburgi eh, épülettel foglalkozik, Denayer épülettel, hanem annak finanszírozásával. Eh, ott volt egy ramaszázs költségvetési művelet, terület, és én szeretném, hogyha tud, elmondaná, hogy ez a fajta költségvetési művelet milyen hatással van arra a véghatásra, ami majd a, a költségben fog megmutatkozni. Köszönöm. Valójában az, hogy hogyan finanszírozzuk, az az önök kezében van, ami a Konrad Adenauer épület finanszírozásánál is annak idején a Költségvetési Bizottsághoz fordultunk. Finanszírozást kell találni 450 millió euró vonatkozásában ezt úgy kell megcsinálni, hogy a két évvel ezelőtt megmódosított költségvetési rendeletnek megfeleljen, vagy pedig a megfelelő flow t kell biztosítani az építés évében, de ez erratikus, tehát kilengéseket okoz majd, a, okozna a költségvetésben, ami aláássa az állandóságát a költségvetésnek és ez befolyásolja a normális ügymenetet. Amennyiben a költségvetési hatóság úgy dönt, hogy 100 milliót ad egy évben mondjuk a költségvet az építésre, hát örülünk neki, de az év végén az adminisztratív költségvetésünk ugye 2 milliárd Eh, euró, és abból 1-2-3 százalék kihasználatlan marad, hiszen eh, az előrelátott feladatok nem mindegyike valósul meg, adott esetben késedelmet szenvedhet, vagy eh, eltörölnek egy közbeszerzést, az biztos, hogy deficitet nem lehet az év végén hagyni, ez a nagy elv, ami azt jelenti, hogy van egy kis rugalmasság, egy százaléknyi nagyjából ahhoz, hogy ezt elkerüljük. Az év végén tehát van lehetőség arra, hogy a nem felhasznált összegeket mobilizáljuk. Ez csak a költségvetési hatóság teheti meg, ő dönti el, hogy igen vagy nem. Amennyiben a gazdasági lehetőség adódik, akkor akkor felhasználjuk, vagy az építés során használjuk fel ezeket a mobilizált költségeket, és ezzel elkerüljük azt is, hogy mondjuk a kamatokat kelljen fizetni, ugye az építés elkészítése és aztán az építkezés megvalósulása, illetve a kifizetések miatt. Tehát egyik napról másikra ki kell fizetni ezeket az összegeket. Ezzel a módszerrel nagyobb a rugalmasságunk az elkövetkezendő évekre, nagyobb a költségvetési lehetőség az ezt következő években, évekre nekünk, amikor ezt nekünk, mint költségvetési végrehajtóknak tulajdonképpen mindegy, hogy az év elején vagy az év végén mobilizáljuk, ehm, de nem akarunk kamatot fizetni, eh, sem hitelkamatot. Eh, azt gondolom, hogy ez gazdaságilag érthető, ehm, és ezért eh, szoktuk az év végén mobilizálni ezeket a pénzeket. Köszönöm, Uzekov úr. Yeah, thank you. Um, <clears throat> one question is about... Egy kérdésem van a Brexit-tel kapcsolatban. Megkaphatjuk-e az összes olyan költségvetési sort, amit egyáltalán érint a Brexit, tehát hol spórolunk, mert a brit kollégák eltűntek, nyilván egy bizonyos ideig még költeni kell emiatt, végkielégítés, stb. De jó lenne táblázatban látni, hogy mit spórolunk. A másik pedig a módszertana az egész költségvetésnek próbálom megérteni. Tegnap azt mondták, hogy 8,06%-a a választási részvétel növekedésnek a jó kampány miatt van, de azt gondolom, hogy ez, ez egy jó becslés lehet, de igazándiból csak becslés, hiszen a populista hullám is megdobta a részvételt a választáson. Hogyan becsülték meg ezt a 8,06%-ot. Egy másik esetben pedig azt mondták, hogy az Európai házának egyre több látogatója van, e, és e, hogyan történik a látogatók számának növelése, illetve ennek mi az eredménye, és hogyan e, tudjuk ezt mérhető módszert annal megfogni. E, köszönöm. E, szerintem a, a második kérdést azt nyilván majd a, fő, a kommunikációs főigazgató fogja megmondani, a költségvetését pedig Kreti úr. E, köszönöm. Ami a brit képviselők távozását illeti, itt csak előirányzatok csak januárra voltak, a következő időszakra már nem. Ami a brit képviselőket illeti, valójában nem tűnt el az összes pozíció, hiszen 705-en lettünk, vagy lettek önök, eh, ami azt jelenti, hogy 27 helyet szétosztottak eh, a többi eh, képviselő között, 46 pozíciót vagy képviselői helyet spóroltunk meg, ami az utazási költségeket illeti, az 5-600 ezer per hónap, és vannak még olyan sorok, ahol csökkennek a költségek, de van végkielégítés is. Alapvetően ez akár 24 hónapot is elérhet, Ehm, ugyanaz a pénz, amit a fizetésük a képviselőik, és emellett vannak a költségek. 46 ehm, eh, képviselőnél ez nem olyan hatalmas összeg. Ehm, ha 46 eh, eh, irodát nem tudunk bezárni, nem fog csökkenni a bizottsági alkalmazottak száma csak azért, mert egy vagy két képviselő egyes bizottságokból eltűnik, tehát alacsonyak ezek a költségek, az összes költségvetési sornál a közvetlen, közvetlen számainkat 705 képviselő alapján számoltuk 2021-re. Ami pedig a kampánykérdést illeti, ezt nyilván a, fő, a kommunikációs főigazgató fogja megválaszolni. Ami a frakciókat illeti, Eh, ők nem kaptak eh, a kampányra külön előirányzatot. A pártok és az alapítványok eh, azonban nagyobb pénzt kaptak, mert az 1141-es rendelet, amely az alapítványokat rendezi, és az európai politikai gondolat terjesztéséről szól, meghatározza azt, hogy a különböző nagy csapás irányok, hogy vannak Selon la règle en vigueur, qui est que le... <laughs> Tehát mindez a szabályok alapján történt, eh, az annak megfelelő költségvetési sorból eh, és a képviselők arányában lett felosztva, mégpedig, hogy ki milyen párthoz tartozik, annak arányában lett szétosztva. Erma asszony következik. Köszönöm. Egy kicsit most zavarba vagyok, és elnézést kérek, hogy néhány percet késtem. Most a 2021 este a 2020-assal hasonlítjuk össze? A költségvetéssel? Vagy a tényleges költéssel? És mi ez az összehasonlítás? C'est toujours une, un indicateur intéressant d'avoir le taux de croissance. Mindig érdekes jelzőszám az, hogy az egyik évről a másikra való növekedést megvizsgáljuk, ezért is mondta el a főtitkár tegnap, hogy 3,5%-kal mennek föl a kiadások. Honnan jön ez? Ugye először is ismerjük a tevékenység teljességét, és erre adunk egy becslést, például az árnövekedés miatt, is, eh, ami a költségvetők térítését illeti, vagy a köztisztviselők fizetését, ott van egy olyan indexáció, ami gyakorlatilag egy EU rendelet határoz meg, egy módszertan alapján történik a, a bérek eh, emelése. 2,6% eh, lesz 2021. júliusától, és ezt be kell építeni a bértömeg megbecsülésébe is, és ugyanez vonatkozik egyébként az asszisztensekre e, is, ami pedig az általános költségkiadást, illetve a költség, az utazási költségtérítéseket, valamint a e, szállásköltségek inflációját illeti. Ott az október 1 inflációs számokat nézzük, e, ott is harmonizáljuk a, a becslést az Európai Bizottsággal, és minden intézményre ugyanazok a számok érvényesek, ami pedig a szerződéseket illeti, azokban szokott szerepelni egy indexációs módszer. Például van egy épület, amit bérelünk Luxemburgban, akkor az ottani indexációt kell követni. Egy párizsi ingatlan bérlésnél pedig a párizsi inflációs adatok érvényesek. Tehát minden egyes kiadási kategóriában olyan index tényezőket veszünk figyelembe, amelyek önmagukban egyik évről a másikra a növekedést eredményeznek, és ebből jön ki E, az az összszám, amelyik jelzi, hogy a 2021-es költségvetés mennyivel lesz nagyobb, mint a 20-as Busszaláger úr következik. Köszönöm. E, hasonló irányba e, mennek az én kérdéseim is. Vannak olyan költségvetési sorok, amelyek a képviselők számához kapcsolódnak közvetlenül, és mégis növekednek. Hogyha most nyilvánvaló lenne, hogy a Brexit okozta csökkenés miért nem mutatkozik meg ki egyenes csökkenésbe, hiszen látjuk, hogy növekszik például az utazási költség, vagy a személyzet utazási költsége, mind növekednek, a titkárságok, politikai frakciók vonatkozásában, de még a sofőröknél is. Azt gondolná az ember, hogy csövekedni, csökkenni fog, és ehhez képest növekszik, holott kevesebb képviselő van. Honnan jön ez a növekedés? ha megértenénk ezt, az sokat segítene, illetve ami a költségvetés kizöldítését illeti, nagyon kevés információ van az egyes költségvetési sorok széndiokszid hatásáról. Nyilván itt majd ezt érdemesebb megbeszélni a, a, az infrastruktúra, illetve épület tételeknél, hogy például ez a 3,5%-os növekedés az E, hogyan valósul meg, vagy, vagy az energiaáraknál, hogy ott a, a fogyasztás növekszik, vagy csak az árak e, növekednek. E, azt gondolom, hogy felvilágosítás ebben a vonatkozásban hasznos lenne. A második kérdés az, az INLO főigazgatóé lesz. Kleti úr az első kérdés illetően megint csak ugye a 2020-as költségvetéssel hasonlítjuk össze, valójában 11 hónapot már 705 képviselővel számoltunk, e, és e, éppen ezért csak nagyon marginális 2020-ra is a hatás, a januári e, hatás. Azt látjuk, hogy ami a növekedést illeti, vagy a parlamenti tevékenység fog növekedni, azért Azért szakítom félbe, mert er, ezt már mondta. Ugyanezt a kérdést kapta meg, és úgy látom, hogy ugyanezt a kérdést adja. Ugyanezt a választ adja rá. Tessék. Köszönöm képviselőkről beszéltünk, de hát 150 kevesebb asszisztens van. Talán vannak még olyan kötelezettségek, amit ki kell fizetni velük kapcsolatban? Azt hiszem, hogy erre a kérdésre is korábban már megszületett a válasz. Très brièvement, Monsieur Cléty. <coughs> Très brièvement, donc les, les, les assistants ne sont payés que dans la limite du volume des, des 25 000 euros par mois. Donc il n'y a pas d'autres. Euh, Nincsen egyéb ö, euh, ö, euh, összeg, amit ki kell fizetni a ö, képviselői asszisztenseknek. Itt most 25 ezer euró per hóval ö, számolunk. Ráadásul ugye kétszer elhalasztották a kilépést. A 2019-es választások után nem olyan mértékben került fel asszisztensek felvételére Nagy-Britanniából, mint a más országok esetében. Köszönöm. Most Duk úré a szó. A DG Com részéről 5 perc. Duk. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom a kommunikációs főigazgatóság nagy prioritásait, illetve a költségvetési elemeket, amelyek ezzel kapcsolatosak. A bűró által hozott döntésekre alapulnak ezek természetesen. Nyilván mindenki ismeri a DG.com szerepét. A feladatunk az, hogy, hogy részlehajlás nélkül semlegesen tájékoztassuk a polgárokat, a média és más csatornákon keresztül és előkészítsük valamennyi eh, mértékben a képviselők, illetve a eh, frakciók eh, kommunikációs munkáját is. A kommunikáció az egyik prioritás lesz 2021-ben, ahogy tegnap Szilva Pereira alelnök úr elmondta. Nincs kétség afelől, hogy a polgárok tájékoztatása a parlament munkájáról, a döntéseinek hatásairól, illetve e, az európaiság hozzáadott értékéről nagyon fontos, főleg mostanában, amikor nagy elvárásokkal fordulnak a polgárok az Európai Unió felé. Az előző törvény, törvényhozási e, ciklusban sok na, platformot, eszközt kihasználtunk arra, hogy eljussunk a polgárokhoz, offline, online, média, látogatási, látogatócsoportok, tagállami fellépések, nem fogok mindent felsorolni, nagyon sok számot is mondhatnék. A parlamentáriumot már 7,5 millió illetve két és fél millió személy eh, látogatta meg, a Strasburgi, amely két éve eh, nyitott meg 500 ezer ember, eh, Berlinbe is 6 ezer ember, illetve 1 millió látogató érkezett Brüsszelbe a parlament miatt, 300 ezer Strasbourgban, 2019-ben, ami a médiát illeti, <coughs> a média mi jelenlétünk is exponenciális módon növelt, nem fogom összehasonlítani 2019-et 2018 an mert ugye 2018-ban nem voltak választások, úgyhogy ez félrevezető lenne, de 2014-ben volt. Voltak választások, úgyhogy 2014-el hasonlítom össze a parlamentet, akkor kétszer, ahogy jelenlétünk volt 2019-ben a, a médiában. 640 milliószor hívták le a videóinkat, rengeteg követőnk van a Twitteren. Az igazi teszt a parlamenti választás volt, erre majd ki fogok térni, meg, megpróbáltunk, és azt hiszem sikerült is, egy eltérő kampányt indítani, ezt az Európai Parlamentben dolgoztuk ki, és mind online mint pedig offline igyekeztünk mobilizálni a polgárokat, nagyon decentralizált kampány volt ez, a soft távolmaradókat, illetve a fiatalokat kívántuk elérni főleg, úgyhogy sokkal több fiatal vett részt a választásokon, mint előtte, 8%-kal több, ez mondjuk nem biztos, hogy csak a kampánynak köszönhető, de biztos, hogy a kampány is szerepet játszott abban, hogy lehetővé vált ez a növekedés, viselkedés, főleg a fiatalok keretében. Milyen tanulságokat vonhatunk le? Egyrészt nem lehet a kampányt egy évvel a választások előtt elkezdeni, folyamatos kampányra van szükség, nem lehet megpróbálni a parlamenti munkára irányítani a figyelmet mondjuk 6 hónappal, 9 hónappal a választások előtt, hanem az egész törvényhozási ciklusban kell ezt folytatni 2021-ben, ezért az előirányzatok jelentősen növekelnek, növekednek, illetve kampánykapacitást kell kiépíteni, tenni. 2020-ban eh, már az MFF-fel megkezdődik a kampány, és aztán eh, folytatódik az Európa jövőjéről szóló konferenciával. A másik nagy prioritás, erről már tegnap beszéltünk, ez az Európa Experience. Eh, erre is szívesen válaszolok az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Azt hiszem, hogy egyhangú az vélemény ezzel kapcsolatban, hogy nagyon fontos a polgárok közelében maradni, főleg az olyan polgárokat veszük ki célba, akik nem tudnak eljönni Brüsszelbe, Strasbourgba, és már elhangzott, már elhangzottak számadatok, amelyek azt mutatják, hogy megéri ez a beruházás. Aztán még egy nagyon fontos audiovizuális beru, beruházás és a fiatalok felé fordulás is egy ilyen téma, a European Youth Event megszervezésével. Hogyha vannak kérdések, nyilván szívesen válaszolok ezekre. Köszönöm szépen. Nagyon jól betartotta a hozzászólás időt. Köszönjük szépen Dük úrnak, Sászter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam az elmondottakat, ez a 2021-es prioritásokat meghatározza. Ön említette az, hogy a következő választásokra már készülnek, ez több éves kampány lesz, a 2021-es összeg egy elég jelentős összeg. Kérdezem, hogy milyen típusú kampányt fognak indítani 2021-ben, három évvel mondjuk a választások előtt, hogy elmondta, hogy mit csináltak ebben az évben, de mi lesz a jövő évben. Ami a mobil parlamentáriumokat illeti, szeretném megérteni ezt is, hogy honnan jönnek ide a munkatársak, helyi munkatársak, vagy innen mennek, vagy Brüsszelből, Strasbourgból mennek oda, ki képzünk-e köztisztviselőket, akik Európában majd vándorolnak illetve már tegnap is föltettem ezt a kérdést a főtitkárnak. Ön beszélt arról, hogy az Európai Ifjúsági eh, Konferencia is milyen eh, érdekes. Kérdezem itt, hogy tudna-e eh, elemezni ennek a költségeit, illetve van -e arra lehetőség, hogy a fiatalok utazási költségeit, illetve szállás költségeit vállaljuk. Köszönöm, Dük úr. Köszönöm szépen, Sásztel úr, ami a 2021-es kampányt illeti, itt konkrétan arról van szó, hogy tájékoztatunk, hogy továbbra is kampány legyünk, olyan témákról, amelyekről a parlament dolgozik most, itt nem tud, találhatok ki valamit most, hanem követnem kell a parlament törvényhozási munkáját. Most az MFF-fel foglalkozunk, akkor most az MFF-ről tájékoztatjuk a polgárokat, tehát ezt mindig figyelembe kell venni, a konkrét témákat. 2021-ben lesz egy nagyon fontos esemény, az Európa jövőjéről szóló konferencia, és 2022 már nagyon közeledik a választás, választásokhoz. Itt online módon továbbra is tájékoztatjuk a polgárokat, megerősítjük a liaison irodákat, a médiában való jelenlétünket, megerősítjük a nemzeti, illetve a regionális médiában való jelenlétünket. És itt ami pedig az Európa Experience-t illet, illetve a parlamentáriumot, a mobil parlamentáriumot, ki eh, dolgozik ezekben. Három modell van. Egyes esetekben a liazon iroda munkatársai veszik, vállalják ezt, aztán a másik lehetőség a helyi köztisztviselők, európai parlamenti köztisztviselők lesznek azok, akik átveszik ezt a feladatot, illetve nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az Európai Bizottsággal is vannak, megegyeztünk, az Európai Bizottság is ad munkatársakat, amikor egy Európa Experience helyszínre megyünk, Kopenhágába, Berlinben, Ljubljanában, nem csak európai parlamenti munkatársakkal, hanem bizottsági munkatársakkal is találkozunk. Ami az IT illeti, három lehetőség van ezt finanszírozni. A látogatói csoportokat most vagy átvesszük a teljes kiadásaikat, vagy egy, azoknak egy részét a költségvetésben, van egy költségvetési sor, a hátrányos helyzetű látogatók támogatása. 54 ifjúsági csoportot fogunk támogatni, ennek köszönhetően olyan fiatalokat is támogatunk, akik aktívan vesznek részt, tehát bizonyos rendezvényeket rendeznek. 2020-ban 50 ilyen van, illetve Ugyanúgy működik ez, mint a látogatói csoportok, a képviselői látogatói csoportok, a képviselők dönthetnek úgy, hogy nem csak Brüsszelbe vagy Strasbourgba küldik ezeket a látogató csoportokat, hanem az AI rendezvényre is küldhetik ezeket, és ott ugyanazok a finanszírozási szabályok vannak, mint általánosságban a az intézmények helyszínén lévő intézmények meglátogatása során. Köszönöm szépen, Vinci asszony. Köszönöm szépen. A polgárközeliség nagyon fontos dolog hogyan kell a gyakorlatban elképzelni ezeket a parlamentáriumokat egy egyik fővárostól a másikra mennek át, ezt hogyan képzeljük el? És az Európai Experience kiállítások tulajdonképpen hol találom meg, hogyha el akarnék látogatni egy ilyen kiállításra, hogy tájékoztassam a választópolgárokat. Itt vannak a kapcsolattartó irodák, ez, ezek is ugyanezekben az épületekben találhatók, vagy nem? Duk úr. Igen, három különböző lehetőség van, ezek kiegészítik egymást. Az egyik az Európa Experience, ezzel kapcsolatban úgy döntött a büro, hogy minden európai fővárosban lesz egy ilyen a törvényozási ciklus végéig, tehát ez egy valódi prioritás, és ez egy olyan dolog, ami ambiciózus, ezzel egy időben az is világos, hogy nem mindenki fővárosban lakik, ugye nem mindenki tud a fővárosba eljutni, és ezért szeretnénk megvalósítani két másik eh, lehetőséget. Az egyik a role play game, ez egy szerepjáték, mobil szerepjáték, eh, tehát a parlamentárium eh, látogatóit meg lehet hívni arra, hogy parlamenti képviselői játékot játszanak, és így megértik, hogy hogyan dolgoznak a képviselők. Ez mobil módon történhet, együttműködve az iskolákkal, az intézményekkel, eh, eh, polgármesteri hivatalokkal, egyesületekkel, akik szeretnének együttműködni velünk a liaison irodán keresztül. A harmadik lehetőség, ez még nem létezik, de e, ez egy e, pilóta e, kísérleti projekt, ez a mobil parlamentárium, ez parlament specifikus dolog, egy kis busz, vagy egy kis kamion politikai, nem politikai tevékenység keretében láthatunk már ilyet, megy el vidékre, olyan területekre, ahol nem igazán, nem olyan könnyű rendezvényt szervezni, vagy ahonnan elutazni, és ezt mindig koordinálni kell azokkal a tevékenységekkel, amelyeket az adott országban a liazen irodák végeznek, a helyi szervezetekkel, regionális szervezetekkel, illetve egyéb egyesületekkel, amelyek szeretnének az európai tevékenységben részt venni és akár lehetőleg a parlamenti képviselők közvetlen részvételével történhetik. Ez nincs, történhet, ez nincs további kérdés. Akkor megadnám a szót Linus asszonynak a DG Inló részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget is, hogy bemutathatom az infrastruktúra és logisztika főigazgatóságot ez természetesen kapcsolódik Szilva Pereira alelnök és a főtitkár tegnapi előadásához is, és ahhoz, amit a kollégák az előbb elmondtak. Csak egészen röviden kapcsolnék vissza ahhoz, amit a főtitkár úr mondott el tegnap. Az előző parlamenti ciklusban nagy hangsúlyt kapott az, hogy javuljanak a munkakörülményei a képviselőknek és a személyzetnek is, mind a három parlamenti munkahelyen és a DG Inlo különböző tevékenységével lesz meg akarta valósítani, javítottuk a látogatók fogadásának a körülményeit, és ezt a politikát folytatni fogjuk a mostani 2021-re vonatkozó költségvetési javaslatban is. Ami az ingatlan stratégiánkat illeti, ha jól emlékszem, Muszakovsz úr kérte tegnap, hogy milyen lehetőségek eh, vannak egy hosszú távú stratégiára, és ezt eh, áprilisra el fog készülni, és eh, akkor ezt megkapják önök is. Vannak olyan sorok, amelyek végig áthúzódnak az egész stratégián. Az egyik a környezetvédelem. Minden tevékenységben megpróbáljuk javítani az energiahatékonyságot, a környezetvédelmi sztenderdeket mindig tekintetbe vesszük, és mindig a e, legaktuális, a legjobb megoldásokat választjuk. Hát mondjuk például a parlamenti üléseken megszüntettük a műanyag üvegeket, tehát ez minden területen érvényesül. Az eh, Európa Experience eh, kapcsán, ahogyan eh, Dükörtől is hallották, szeretnénk, hogy 2024-ig mindenhová eljusson ez a kiállítás mindegyik tagállamban. Természetes partnereveink vagyunk a DG Safe-nek, azaz az épületek biztonságát is javítani akarjuk és szeretnénk összekapcsolni az épületeinket, és így megszüntetni azt a hiányosságot, amit a TREF 2 épület például jelent itt Brüsszelben. Mire történik a 2021-es költségvetése, a kezdeném, hogy a mi költségvetésünk soha nem lineáris. Mi egy szolgáltató főigazgatóság vagyunk, közbeszerzéseket alkalmazunk szinte kizárólag, és többé-kevésbé azt mondhatnám, hogy ilyen 600 szerződésünk van, amelyek működnek, és miután a piaci körülmények változnak, az árak is változnak. Buzolager úr kérdésére tulajdonképpen már válaszoltam. Az energiárak növekedése egy, egy reagálása a piacra. Brüsszelben egy 28%-kal nőttek az energiárak, ami borzasztó magas. Luxemburgban viszont csökkenteni tudtuk ezt a költségtételt, mert az Adenauer épület részben geotermikus energián önellátó energiából. Strasbourgban Eh, és eh, a kapcsolattartó irodánál láttuk, hogy hogyan változtak az energiára. A költségvetésünkben a növekedés eh, kapcsán 2019-ben 226 3,4 millió, az az a Digínlónak alokált össze 99%-át használtuk fel, tehát szinte az utolsó centig felhasználjuk azt, amit nekünk ítélnek. Az energetikai irányelvet betartjuk, azaz az épületeket mindenében szükségnek megfelelően renováljuk. A Europe Experience kapcsán tudjuk talán a legjobban elmagyarázni a 21-es költségvetést. Továbbra is a bíró fog dönteni a renovációkról, szükséges jóváhagyással, a SPÁK épület kapcsán, illetve a Luxemburgban az Adenauer épülettel összefüggésben. Ezek azok az elemek, amelyek okozzák a növekedés. 14,12 milliós a növekedés a 20-as költségvetéshez képest, ez 6,3 százalék, és így lesz 249,6 milliós az igényünk. Köszönöm, Sastel úr! Köszönöm szépen, tisztelt asszonyom, köszönöm szépen az előadását. Ön néhány szóban elmondta az Európa Experience kapcsolatos információkat. Ez egy nagy kihívás, ez egy nagy ingatlan kihívás is. Az sem biztos, hogy sikerült, sikerül majd betartani ezt a határidőt, amit magának tűzött ki a büro, hogy minden európai fővárosban legyen egy ilyen e, e, Európa Experience. Mi 2021-ben hány ilyet lehet megvalósítani, mi a helyzet az ingatlanokkal, milyen szerződéseket kötnek, milyen logikát követnek az egyes fővárosokban. Linus asszony. Uh, Mr. President. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon is aktuális kérdés. Nehéz is és könnyű is ezt megválaszolni. Először is Szorosan együttműködünk a kommunikációs főigazgatósággal, partnerek vagyunk, így szeretnénk a bíró kívánságának eleget tenni, és az Európai Bizottság is a partnerünk persze. Az a helyzet, hogy vannak kapcsolattartó irodák 36 helyen, fővárosokban és néhány tagállamban van még egy másik kapcsolattartó iroda is. Most a bíró azt akarja, hogy ezekben a fővárosokban, illetve mindenütt legyenek ilyen irodák, természetesen a brüsszeli parlamentárium, az összes ilyen Európai Experience fő helye. Berlinben, Helsinkiben más modellek működnek, Libyanában, Kopenhágában is van, működik már, és hamarosan megnyílik a Tallini. Európa Experience központ. A be, bérleti szerződés kifutásához igazítjuk az új bérleti szerződéseket. Egy piacfelmérést végzett a DG.com három helyen, azaz megnézzük az Európai Experience, azután a parlamenti munkatársak irodái számára, illetve a bizottsági munkatársak számára is keresünk irodahelységeket minden fővárosban a lehető legjobb épületet próbáljuk megtalálni, a költségeket is figyelembe véve, hiszen más tendenciák figyelhetők meg, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt az ilyen irodák piacán. Dublinban, Párizsban, Rómában, Prágában, Stockholmban és Hágában nyílnak hamarosan ilyen irodák, és még kilenc másik is a közeljövőben, és akkor már is 2021-ig jutottunk el. Ez egy olyan év lesz, amikor egyszerre nagyon sok minden fog történni. Tegnap több képviselő, így Keller asszony is, kihangsúlyozták azt, hogy közép-kelet-európai tagállamok számára is lehetővé kell tenni, hogy nyíljanak ilyen központok. ahogy a úr az előbb elmondta, valóban szeretnénk ilyen lehetőségeket teremteni. Ez egy nagyon fontos üzenet az Európa Experience kapcsán. Köszönöm. Van-e valakinek még kérdése, megjegyzése? Keller asszony. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Lénusz úrnak ezt a tájékoztatás. Tegnap a főtitkárnak is kiadt, feltettem néhány kérdést, és ezeket most fölteszem önnek is, mert tegnap nagyon technikai volt az előadás. Most, ami az épületek karbantartását illeti, felújítását illeti, van-e valamilyen eh, specifikus költségvetési sor? Eh, én eh, nem találom ezt a második anyagban, bár új vagyok a témában. Fontos beruházások táblázata például a szigetelés, és egyéb olyan felújítási munkák, amelyeket nem igazán lehet látni, de amelyek mégis fontosak ugye beszéltünk a 3%-os karbantartás évente, hogy meg, megfelelően karban tudjuk tartani általánosabban az ingatlanainkat. Ami a Spinelli épületet illeti, nagyon fontos átalakításra kerül sor a fűtésrendszerre kapcsolatban, e, ennek se láttam a költségvetési sorát, és a SPÁK épület Ben itt látom, hogy 10,3 milliót különítettek el, ez, erre is szeretnék magyarázatot kapni. Köszönöm szépen, Kárasszony, olyan pontos kérdéseket. Ami a karbantartást és a felújítást illeti, akár épületekről, akár más például az épületben központi helyet, szerepet játszó helyiségeket illeti. Van egy felújítási tervünk, az összes épületre vonatkozóan, tehát a Strasburgi és a brüsszeli épületekre vonatkozóan is létezik egy tíz éves beruházási terv is. A beruházások és a felújítás költsége a 20 07-es sorban találhatók. Itt ez, persze most nem tudom részletezni a költségvetésünket, nem tudok az összes sorra kitérni, de ez a 2007-es sor az, ahol a renoválás, építés, átépítés költségeit tüntetjük fel. A 20 es sorban találják meg a karbantartási napi munkálatokat, a kapcsolattartó irodák, illetve mind a három eh, parlamenti épület eh, vonatkozásában. Ami a SPÁK épületet illeti, 2018. júliusában döntött úgy az elnökség, a bíró, hogy egy építészpályázatot ír ki, hogy vagy környezeti szempontoknak megfelelő renoválás az egyik opció, a másik pedig az épület teljes átépítése. Egy pénzügyi kalkulációt is kellett, kell készíteni ezzel kapcsolatban, ez a folyamat még zajlik. Az építészeti pályázat eredményeit majd megismertetik a bíróval, és akkor a bíró eldönti, hogy melyik opció mellett dönt, vagy a környezetbarát felújítás, vagy a teljes rekonstrukció és természetesen a költségvetési hatóság, az önök is megkapják majd mindezt az információt. Miért kérünk előzetes finanszírozást? Mind a két felújítási opció rendkívül fontos, és ezért biztosítani kell, hogy ön technikai létesítmények, mint a, például a központ, ami a tolmácsolást biztosítja, és a SPÁK épületben található, ez átkerül egy másik épületbe, vagy a sajtóközpontban az újságírókat kiszolgáló létesítmények vagy a parlament vezető testületei, a bíró, illetve az elnökök értekezete és a kvesztorok, ahol dolgoznak, az is, azok is kikerülnek a SPÁK épületből, és ennek is, ehhez is kapcsolódnak előzetes költségek. Ehhez társul még az előkészítő munkálatok kapcsán a kialakítás, ami szintén pénzigényes, és ez magyarázza a 10,3 milliós előzetes költséget. Ha nincs most több kérdés, akkor Walter Mavrit úrnak adom meg a szót, aki a DG Trad vezetője. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, hogy meghívtak a fordítási főigazgatóságot mutassam be. A két legfontosabb stratégiai célkitűzésünkkel kezdeném. Az első, hát ami a nevünkben benne van, a többnyelvűség, ahogy használjuk mind a 24 nyelvet, azaz a jogalkotás és nem jogalkotási tartalmanyagok is lefordításra kell legyenek fordítva. Egyszerű nyelvezet használata egy új stratégiai célkitűzés, az emberek által könnyen érthető nyelvezetet kell használni a fordításokban. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre. Először is mind a 24 hivatalos nyelvnek az alkalmazása, használata, az előírás, és az kapcsolatot kell tartani azokkal az országokkal, amelyeknek a nyelvét használjuk. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen célokra ruházunk be. Ide tartozik a mesterséges intelligencia. Megpróbálunk beruházni mind a 24 nyelvbe, azaz azokat a nyelveket is figyelembe vesszük, amely rá kerülnek egy digitális térképre, amelyeket kevésbé gyakran használnak. De a legfontosabb eszközeink az emberek, mint egy 1600 szakértőnk, különböző profilral rendelkező szakértők, három igazgatóságon dolgoznak, fordítás, azután a fordítási a támogatása, a második, illetve a harmadik az erőforrás igazgatóság ugye ha azt mondom, hogy évente 2,7 millió oldalt fordítunk le, de ez 2018-ra volt igaz, amikor is az egy csúcsév volt az Európai Parlamentben. Az átlagszám az kb. 2 millió oldal. A 2018-as számot például összehasonlítottam a 7 Harry Potter könyvvel, hogyha 7 Harry Potter könyvet lefordítanánk 24 nyelvre az egész évben, akkor kapnánk ezt, a, ezt az oldalszámot. Ebből a e szempontból született meg az a javaslat is, ami ugye a 2021-es költségvetés alapja. Először is beruházunk a technológiába, szeretnénk olyan technológiát alkalmazni, ami lehetővé teszi a koherens fordításokat az egész fordítási folyamatban, az egész parlamenti eljárás során olyan technológiát akarunk alkalmazni, ami a céljainkat segít elérni, azaz, hogy az emberek által könnyen érthető, egyszerű nyelvezeten szülessenek meg a fordítások. A technológiához kapcsolódik az, hogy ez segítse a hatékonyság növelését. Bizonyos feladatokat automatizálunk, de ugyanakkor új dolgokat is bevezetünk, ilyen a speech to text, vagy a hangfelismerés, vagy az, hogy jobb jobban hozzáférhetővé tegyük az anyagokat a halássérültek illetve a látássérültek számára. Ez nem csak képviselőket érint, hanem a polgárokat. Ide tartozik még a képzés, az új feladatokra való ö, átállást elősegítendő, itt a nyíl, egyszerű, érthető nyelvezet használatára különösen szükség van képzésre. Ö, Tudjuk, hogy ez egy nehéz folyamat, de szeretnénk ezt a szakadékot megszüntetni a polgárok és az Európai Unió intézményei között a jobb érthetőség ezt elősegíti. De ez egy elég nehéz folyamat. Már előre köszönöm a támogatásokat, és örömmel válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, Sastel úr. Köszönöm, eh, eh, főigazgató úr, eh, és önön keresztül szeretném megköszönni a fordítók és tolmácsok munkáját, amit az érdekünkben végeznek. Két kérdésem van az első az innovációs partnerséggel kapcsolatos önök főigazgatósága automatikus átíró és fordító programot, applikációt akar létrehozni vitákra. Erről akarnék többet tudni, a globális összegről, illetve az innovációról, a technológiáról, amelyet alkalmazni fognak, illetve a kiképzésről, amihez erre szükség van, és hogy milyen módon akarják ezt a parlament informatikai architektúrájába beépíteni, és hogy pontosan milyen felhasználásra. A második kérdés az a fordítások egyes részelemeinek költségére vonatkozik. Tegnap föltettem a kérdést a főigazgatónak a szavazatmagyarázatok fordításának költségéről, és már tavaly is elhangzott ez, hogy számszerűsítsük ennek a költségét, akkor úgy gondolt, úgy mondta, hogy valami 21 ezer euró per nap, és 900 ezer euró per év, és igazándiból azt szeretném, hogyha ő megerősíteni ezt a számot, illetve annak is a költségét, hogy mennyibe kerülnek az egyperces felszólalások a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Eh, ami az innovatív partnerséget illeti, ez valóban egy eh, újdonság eh, az Európai Parlamentben, és a parlamenten kívül is. Ez egy lehetőség a pénzügyi rendeletben, ez a speech to text, tehát beszélt szövegből írott szöveget, eh, applikáció, ahogy azt már mondtam, új szolgáltatásokhoz kapcsolódhat, amelyeket eh, az üléseken vagy a plenárison tudunk felajánlani a képviselőknek, hiszen ez egy automata szövegátírás, transzkripciót jelentene eh, a vitákban ezt hozzá lehet kötni, és hozzá tudjuk kötni, hozzá és fogjuk kötni a gépi fordításhoz, ami integrálható lenne a rendszerben. E, nyilván a plenárissal kezdünk, és csak néhány nyelvvel, és utána e, fogjuk ezt kiterjeszteni más ülésekre és más nyelvekre. Ami a fő célja ennek az, hogy a e, siketek és nagyot hallók számára hozzáférhetőbbé tegyük e, ezeket a vitákat. Azt gondolom, hogy a cél az, hogy minden nyelvet ki tudjunk e, alakítani, minden nyelvet használatóba tudjunk tenni. Nyilván kereskedelmi alapon a 24 nyelvet nem fogják megcsinálni ezek a cégek, hiszen kevesebb az üzleti érdek, ami a kisebb nyelvekhez fűződik. Ezzel is sikerülne egyes kisebb nyelveket a digitális térképre felhelyezni, illetve további garanciát adni az Európai Parlament multilingualizmusának, soknyelvűségének. A, ennek a becsült költsége évi 1 millió euró három éven keresztül a kiválasztott partnerrel. Mi úgy véljük, hogy ez magában kell, hogy foglalja a költségét a házon belüli házon belüli tevékenységnek is, azok költségét, akik a házon belül foglalkoznak ezzel, tehát ebben az értelemben is nagyon jogos az ön kérdésem. Most először foglalkozunk ilyesmivel, az irányító bizottság az összes főigazgatóságot magába fogja foglalni, a plenáris szolgálatot, az elnökséget, a tolmács kollégákat és másokat, akik ezeket a szolgáltatásokat használni fogják a lényege a dolognak az, hogy a, a TRAD főigazgatóság lenne a központi eleme ennek az innovatív partnerségnek. Ez most az első éve, de de ez egy fontos szolgáltatás, amit nyújtani készülünk. Ami a második kérdést illeti, a plenáris plenárishoz fűződő, fűződő kérdések, ott ott igazándiból kérésre készülnek a fordítások. Nem szoktuk az összes szóbeli módosítót fordítani. Euh, nagyon nehéz ezt számszerűsíteni. Other questions? Más kérdések? If not, I give the floor to Madame Agnieszka Waltertrop kap most szót a Link főigazgatóság részéről. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, thank you for this opportunity to present DigiLink, who is responsible for logistics and interpretation. Köszönöm, uh, uh, hogy én képviselem itt a tolmács főigazgatóságot a házban, mi végezzük a tolmácsolást, és hogyan lehet technikailag, logisztikailag megtámogatni ezeket a soknyelvű üléseket itt, a különböző testületek és események megszervezését. Ezzel a demokratikus legitimációját uh, is növeljük a háznak, hiszen a nyelvek közötti kommunikációt uh, tesszük lehetővé, uh, nem csak a jogalkotási um, folyamatban, hanem a polgárokkal való párbeszéd során. Um, mi szervezzük az önök üléseit, um, amikor önök kijelölnek egy ülést, akkor azt a booking rendszert használják, amit mi üzemeltetünk, a mi teremszolgáink segítenek a munka elvégzésében, a bizottságokban, illetve más üléseken, és mi vagyunk azok, akik a technikai lehetőségeket is, tehát eh, például a hangosítást, a konferencia technikusokat eh, biztosítjuk, és eh, végezetül ez a magja tevékenységnek mi adjuk a tolmácsolást is. A tolmácsok ott helyben dolgoznak, szinkron tolmácsolást végeznek, de ők kísérik el önöket a különböző missziókra is, illetve létezik még az ad personam tolmácsolás is. 550 ember van a főigazgatóságon négy igazgótás igazgatóságban dolgoznak. 75% a főigazgatóságnak nő, Ja, bocsánat, a 75% az igazgatóknak nő, az igazgatóságunknak, összességében pedig 58% a nők aránya. A sikeres többnyelvűséget akarjuk biztosítani, 2018-ban az utolsó rendelkezésre álló évben 7000 tolmácsolt eseményt tolmácsoltunk, 250 állandó tolmácsunk van, és 1500 szabadúszó tolmács ez egyben azt is jelenti, hogy komoly befektetéseket kell eszközölnünk a piac fenntartásában, illetve a tréningbe, továbbképzésbe. Akreditáltattuk magunkat a többi intézménnyel és a bizottsággal, valamint az Európai Bírósággal együtt a konferencia tolmácsolás világvezető intézményei vagyunk, hiszen máshol 24 nyelvre nem létezik e, szinkron tolmácsolás egy, egyidejűleg. E, emellett lehetőséget biztosítunk a tolmácsoknak, hogy fenntartsák a nyelveiket, e, fejleszék a készségeiket, illetve támogatjuk a tolmácsképző egyetemeket, és a toborzásnál pedig a munkatársaink segítségével és szoftver segítségével büszkén mondhatom, hogy még a, az erre használt IT eszközeink annyira jók, hogy az Európai Bizottság is szemet vetett rájuk, különös tekintettel a toborzásra, tehát a szabadúszó tolmácsok toborzására használt eszközeinkre. Ami pedig a konferencia szolgáltatásokat illeti 2018-ban 23 ezer ülést szerveztünk meg a parlamentben, és Emellett kiállításokat szerveznek a képviselők, 250-300 kiállításról van szó, politikai, politikai frakciók is tevékenykednek, még a három munkahelyen kívül is Eh, három állandó munkahelyünkön kívül. Mindezt eh, fedezi a költségvetés, ami a konferencia szervezést eh, illeti. Komoly pénzeket szánunk az innovációra, egyablakos konferencia szervezést üzemeltetünk, van egy résztvevő regisztrációs platformunk, amely az egész e-, Európai Parlamentre ki fog terjedni, és össze lesz kötve a Safe főigazgatóság biztonsági akkreditációs rendszerével. E, emellett remote szolgáltatásokat is nyújtunk. És eh, végezetül eh, fenntartjuk és modernizáljuk eh, az infrastruktúránkat. Erre is van egy költségvetési sor, amely majdnem 10 millió eurós. Köszönöm szépen. Oh, köszönöm szépen, Sasszel Köszönöm szépen. Egy az utolsó dologgal kapcsolatban, a modernizáció, a infrastruktúra modernizációval kapcsolatban szeretnék kérdeni egy feltenni egy kérdést. Mi a helyzet a videokonferenciával, a legutóbb, a legújabb generációs videokonferenciával, a, a HT technológiákkal és ezeknek a költségeivel kapcsolatban? Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Valóban ez egy olyan stratégia, amely a bűró döntésén alapszik, és igyekszünk Euh, synergie, mais aussi par le biais de nos euh, a szinergiákat, euh, szinergiákat próbálunk um, találni, illetve az új technológiát kihasználni. Múlt héten Amsterdamban volt, voltunk uh, az új technológiák vásárán, ahol meg, hogy megnézzük, hogy milyen uh, olyan új technológiákat, eszközöket találunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a konferenciákat uh, a parlamentben kiegészítsük ezzel a lehetőséggel. Valóban, Euh, sur trouver des synergies et devenir le, le seul point de, de... Valóban szinergiákat keresünk, és egységes koordinációs pont szeretnénk lenni a videokonferencia és minden konferencia módszer kapcsolódását, kihasználását tekintve, mert jelen pillanatban ez most a különböző főigazgatóságokra van szétosztva. Nagyon szoros az együttműködés az ITEK főigazgatósággal. Nagyban függünk az ő költségvetésüktől és az informatikai eszközök kifejlesztésétől, amelyek egyébként az ő költségvetésükben vannak a videokonferencián kívül a tolmácsaink és a munkatársaink akik dolgoznak a konferenciatermekben, függenek ettől a fő, másik főigazgatóságtól, a szitek főigazgatóságtól, illetve más főigazgatóságoktól is, mert a technikai rendszer, illetve a dokumentumok máshonnan jönnek. Ezért a költségek tehát különböző költségvetési sorokra oszlanak, például a decentralizált projektek, az IT eh, programok másik eh, költségvetési soron vannak, 2021-es költségvetésben ez 1 millió 200 ezer eurót tesz ki az új eszközök kifejlesztésére, ahogy ezt már említettem, a különböző konferencia eh, szervezéssel kapcsolatos eh, eh, folyamatok elvégzésére, illetve 2021-ben a 4004-es költségvetési sor, ezek a konferencia technikusokra vonatkozó költségvetési sor, aztán most már bevezettük a e, távolról való mm, konferencia kezelést, van egy központosított konferencia irányítási e, központ, vagy terem, itt az Európai Parlamentben most már a technikusok nincsenek bent a teremben, e, és ez nagyon fontos olyan esetekben, ahol nagyon kicsi a konferenciaterem például, ott lehetővé válik az, hogy távolról is részt vegyenek az emberek a parlamenti vitában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e egyéb kérdés? A, nincs. A Walter Petrucci következik a DG iTech-től. Mr. Petrucci. Yes, thank you. Uh... Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Röviden hadd mutassam be a DJI Tech-et. A DJI Tech biztosítja az informatikai támogatást a képviselők, a parlament munkatársai számára, a parlament infrastruktúráját működt működteti, és az adminisztratív munkát ezzel segíti. Nyomtatás, multimédia szolgáltatás, ezeket biztosítjuk a parlamentnek. Idén a DG iTech nagy átalakuláson megy végig, végbe. Szeretnénk innovatív, biztonságos és a változó igényekhez mindig igazodó szolgáltatásokat nyújtani. A belső kapacitást akarjuk növelni, a technológiai innovációra alapozva. Továbbra is szeretnénk a parlamentnek a legfejlettebb technológiát biztosítani, és ezt három nyomvonalon haladunk. Az első terület. Itt szeretnénk a parlament informatikai ökoszisztémáját a jövőre készre kialakítani. A cloudra, az adatközpontra 2,2-t, a kiberbiztonságra 5 milliót fordítunk. 2021 a felhő alkalmazás szempontjából kulcsfontosságú év lesz hiszen egyre több új technológia már csak a cloudon működik. Nem szabad, hogy a parlament kimaradjon a jövő technológiai fejlődéséből. A cloud alapú technológiákhoz kapacitás növekedése, vagy az ellenálló képesség növelésére, reziliencia növelésére van szükség, és így majd több és gyorsabb szolgáltatást tudunk nyújtani robosztusabb módon az adat központok is hasonló szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Az érz, mi az adatokat érzékeny adatokként kezeljük, a jelenlegi infrastruktúra teljesen interoperábilis az adatközpont és a felhő között. Erre az egyensúlyra szükség van. 2021-es költségvetés növekedés révén tudjuk biztosítani azt, hogy tudjuk használni a felhő alapú technológiát, és tudjuk működtetni az adatközpontokat. Elég belső kapacitásra is szükség van a kiberbiztonsági téren, hiszen ez kulcsfontosságú az intézményeink működéséhez. Valamennyien tudják, hogy a kiber támadások egyre kifinomultabbá válnak, és ezért folyamatosan növelni kell a kapacitásunkat. 3,5 millió eurót tartalmaz ehhez a költségvetés. Ez a tényleges szükségleteket tükrözi, és azt tartalmazza, hogy ezzel a ez a kulcsfontosságú feladathoz legyen megfelelő forrásunk. Hibrid számítógépek beszerzésével szeretnénk az infrastruktúrát bővíteni, nagyobb kapacitású, erősebb mobilgépekkel. A mobil munka összhangban van a papírmentes működéséhez a parlamentnek. A, ezeknek a gépeket egy öt éves időszakban szeretnénk is találni. 2020-ban kezdődik, 2024-ig tart ez az időszak. Felváltjuk a desktopokat. Új szolgáltatásokra is készülünk, 2,4 milliót kérünk ehhez. A, szeretnénk ezzel a, lerövidíteni ezt az időt, amíg a szolgáltatás a megoldásokat tudjuk kínálni. Itt nincs nincsnek már költséges fejlesztési célok, ezek a csomagok beszerezhetők a e, piacon. Ezzel a stratégiával gyorsabb megoldásokat kíván, kínálunk e, majd a felhasználóknak. És végül a harmadik nyomvonal a jelenlegi infrastruktúra korszerűsítése, ahol is elavulta válik sok minden. Például a régi szavazati rendszert is ki kell cserélni az összes teremben. 2021-ben kezdődik ez a csere. Az összes olyan helyiségben, ahol van elektronikus szavazás, Brüsszelben is és Strasbourgban is. 2021, 22, 23, 24-ben után eh, már eh, eh, kicseréljük a mind a két helyen, tehát Düsszelben és, Strasbourgban is a szavazó gépeket, a berendezéseket, és ez 1,8 millió eurót fog kerülni. Köszönöm szépen, Sastel úr! Köszönöm szépen, főigazgató úr. Nekem is lenne néhány kérdésem, vagy lett volna, de az előadása elég világos volt, úgyhogy egy, egyes kérdéseimet már megválaszolta a technikai fejlesztés és a sziber biztonság nagyon fontos kihívások, ezt tudjuk, értjük mindannyian. Főleg a szavazási rendszer is, ez már el elavult, ezt újra kell programozni. Aztán a hibrid hibrid technika telepítésével kapcsolatban kérdezem, hogy ezt tudja pontosan, kvanti, tudja pontosan kvantifikálni, hogy milyen megtakarítást érünk, takarítást érünk el ezzel. Ez a a notebookokat, illetve a fix számítógépeket, desktopokat is helyettesíteni fogja. Igen, köszönöm szépen jelentéstevő úr a kérdését. Valóban a hibrid PC-k kiosztását tervezzük, ez lehetővé teszi a mobil munkavégzést, vagyis a fix desktop kompjútereket szeretnénk leváltani, és ez lehetővé tenni azt, hogy digitális munkahelyen tudjanak dolgozni a munkatársak. így mind az Európai Parlamenten belül, mind a parlamenten kívül lehet dolgozni ugyanazzal a kapacitással. Euh, Ezeknek a gépeknek mm, az ára 1400 euró, de 9300-at szeretnénk telepíteni, 2000-et már telepítettünk, vagy kiosztottunk, a képviselőket felszereltük ezzel, E, aztán szeretnénk ezt még e, kiépíteni, megerősíteni, a felszereltséget, az asszisztenseket is felszerelni ezzel. Ez öt éves terv. Idén kezdjük, 2020, 21, 22, 23 és 24 öt évre elosztva osztjuk ki ezeket a komputereket, és építjük le évről évre a desktop komputereket. Ahogy ön is mondta, most itt nem arról van szó, hogy egy desktop helyett egy egyetlen hibridet adunk, hanem több desktopot helyettesítünk egy hibriddel, mert az adminisztrációban egy-két-három helyen is dolgozunk, és a képviselők pedig két helyen dolgoznak, tehát mindenkinek több PC-je van a különböző munkahelyein, és a lényeg az, hogy csökkentsük a gépek számát, Ez egy jelentős megtakarítást fog jelenteni, nem csak azzal, hogy a desktopokat kiselejtezzük, hanem a karbantartási költségeket is csökkentjük, hiszen tudni kell, kb. 18 ezer PC működik a parlamentben, és csökkentenénk ezeknek a, ennek a felszerelésnek a karbantartási költségeit ezzel a, az intézkedéssel, hogyha a mobil eszközöket osztjuk ki. Köszönöm szépen, van-e más kérdés? Hogyha nincs, akkor megadom a szót Irió Károcának a DG Safe részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy bemutathatjuk a DG Safe-et. Ez egy átszervezett főigazgatóság, ez a DG feladata a biztonság garantálása, a személy és a tárgy biztonság garantálása az Európai Parlamentben, illetve az ingatlanok biztonsága. E, és biztosítani azt, hogy a képviselők és a munkatársak nyugodtan tudjanak dolgozni, és lehetővé kell tenni azt, hogy fenntartsuk az intézmény nyitottságát, átláthatóságát, amely e, egy nagyon fontos jellemzője a parlamentnek. A DG Safe egy globális biztonsági koncepciót valósít meg, amelyet a bűró való, ö, hagyott jóvá, és amely megtalálható a főigazgatóság stratégiájában. Internalizáció, professzionalizáció, az új technológiák a kockázatok eh, elemzése és a biztonsági kultúra. Ezen az öt pilléren alapszik a DG Safe 2014 eh, óta, és ami az internalizációt illeti, ez megvalósult Brüsszelben, illetve Strasbourgban. Ahogy önök is látják a költségvetésben, 2021-re ez Luxemburgban is eh, tervezett lépés. Luxemburgban meg kellett várni az ingatlan politika előrehaladását, és ahogy ezt tudják, ezt finalizálni fogjuk hamarosan. A professzionalizáció is megtörtént, hiszen rendkívül képzett munkatársak látják el ezt a feladatot, és a munkatársak képzettsége abszolút megfelel a nemzeti parlamentiben dolgozó, biztonsági szolgálaton dolgozó munkatársakének. A kockázat elemzés rendkívül fontos lépés a személyre szabott, vagy az személyre szabott biztonságot valósítjuk meg, e, és ez a terv határozza meg a stratégiánkat. Az új technológiák területén 2015-2020-as terv alapján dolgozunk, és az új technológia költségvetési következményekkel is jár. A 2021-es költségvetésben fog ez megjelenni. Átláthatóan dolgozunk, a bűró 2018-ban jóvá hagyta azt a jogi keretet, amely a munkánk alapját végezi, és ez a rendelet közététere került a hivatalos közlönyben. A struktúra struktúra, három igazgatóságunk van, a szervezet, a főigazgatóság szervezettsége az együttműködési szinergiákon alapszik, A biztonságot nem lehet elválasztani a többi e, tevékenységtől, azonban ez egy atipikus de teljes, és teljesen más e, e, terület, és a munkatársaink 80%-a szerződéses munkatárs, 24 órában dolgoznak, a 7 hét napján, az év 365 napján a parlament az egyetlen olyan intézmény, amely internalizálta a biztonsági szolgálatot, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, intézményközi, fontos intézményközi munkát folytatunk, és nagyon fontos kapcsolatokat ápolunk a tagállamokkal. Néhány számot szeretnék itt gyorsan elmondani önöknek. Nap naponta 10 ezeren lépnek be az Európai Parlamentben, 2019-ben 1 millió látogató volt, 4000 rendezvényt szerveztünk 2019-ben, 250 személy részvételével, és számos protokolláris látogatásra is sor került, a költségvetésben csökkenést látnak, ez az operatív költségvetésben jelenik meg, de a másik oldalon, mivel internalizáltunk, Lux, internalizáljuk Luxemburgot is, 1400 személyt veszünk föl szerződéssel, és ezért itt megjelenik majd ez a növekedés. Köszönöm szépen, Sászter úr, köszönöm szépen ezt a bevezetőt, ami az internalizációt illeti Luxemburgban, és a szerződéses munka, munkatársok, munkatársak elkötelezettségét, illetve felvételét, felvételét. Objektív kérdést, illetve egy naív kérdést szeretnék feltenni önnek. Ez az internalizáció, ez a 2021-es költségvetésben lecsapódik majd, de a a kiírások, a munkahely kiírások úgy történtek meg, hogy a költségvetési folyamatában senkit nem kérdeztek meg ezzel kapcsolatban. Hogy lehet az, hogy még csak most, hogy, hogy lehet az, hogy most a költségvetési eljárás elején járunk, de már kiírták ezeket a posztokat? Nos, válasz. Az internalizációs döntés, ez a büróban született 2012-ben, eh, Strasbourgot internalizáltuk, illetve Brüsszelt is, és aztán csak elhalasztottuk a luxemburgi internalizációt azért, hogy az ingatlan politikával harmóniában legyünk, összhangban legyünk. Láthatja, hogy a költségvetési megtakarítás eh, létezik az externalizáció és az internalizáció között kb. 1 milliós megtakarítás van, ami Luxemburgot illeti. Mindig sikerült az internalizáció költségvetési megtakarítását realizálni 2015 és 20 között most A politikai döntés 2012-ben született. Merci. Köszönöm. Van-e egyéb kérdés? If not, then... Hogyha nincs, akkor természetesen szeretnék köszönetet mondani a hét főigazgatónak, hogy tájékoztattak bennünket. Köszönjük. We Öt perc szünet, és aztán folytatjuk a 2021-es költségvetés iránymutatásaival. We continue uh, our session of the Budget Committee, uh, and we take up again the agenda. Folytatjuk az ülésünket. 14. napi rendi pont következik. A 2021-es költségvetés harmadik szakasz uh, iránymutatásai. Az iránymutatások a legfontosabb dokumentum, amelyben a parlament fel vázolja a 2021-es költségvetés legfontosabb elemeit, és ezt veszi alapul a bizottság, amikor elkészíti a költségvetés tervezetet. Ellentétben az előző évekkel a szakbizottságok több időt kapnak, hogy a véleményükkel hozzájáruljanak az iránymutatásokat tartalmazó jelentéshez, és így a leginkluzívabb, legegységesebb módon hallathassa a hangját a parlament. Larutur urat kérem, hogy tartsa meg az előadását. Euh, Köszönöm, kedves kollégák! Jó napot kívánok! Itt most akkor eh, a 2021-es guideline tervezetet szeretném eh, ismertetni. Ez eh, az első éve a több éves pénzügyi keretnek, amit még csak most tárgyalunk, tehát ez egy kicsit furcsa lesz remélhetőleg meg tudjuk támogatni a több éves pénzügyi keretet is, illetve a saját forrásokról szóló tárgyalásokat. A guideline rendkívül fontos, hiszen a parlament számára E, lehetővé teszi, hogy kifejezze magát, hiszen e, a júliusi e, mandátum már nem érvényes. Az MFF-fel kapcsolatban elég nagy a zavar. Az utolsó évét tapossuk az előző pénzügyi keretnek, és éppen ezért bonyolult tárgyalásokra számítunk. Charles Michel hétvégén tervezi a tárgyalásokat, és 1,07-es százalékos számmal számolnak. A guideline-jaink, az útmutatásunk az remélhetőleg segíti abban a tárgyalásokat is. Öt frakció van most itt szabadságban, van most egységben együtt dolgoztak, eh, együtt dolgozták ki eh, ezeket az útmutatásokat, közös módosítókat akarnak benyújtani. Amennyiben nem vagyunk egységesek, akkor a parlamentnek kevés esélye eh, van a amit már mondtam, hogy egy nagyon különleges év ez hiszen a 2021 lesz az első éve a éves pénzügyi keretnek. E, látják a kivetített e, szlájdokat? Nos, Charles Michel eh, javaslata egy visszafogott költségvetés, ehhez képest nekünk nagy ambíciónk van, eh, és eh, két prioritást is megfogalmaztunk. Az egyik a zöld megállapodás, amely arról szól, hogy 2030-ig 50%-kal csökkentjük a széndiokszid kibocsátásunkat, és gyakorlatilag ez minden ágazatra vonatkozik. Nagyon konkrét tárgyalási célokat fogalmaz ez meg. Az Európai Bizottság is azt mondja, hogy a zöld alkuhoz 400-600 milliárd euró hiányzik. A másik prioritásunk az, az, hogy hamarosan sok közgazdász arra számít, hogy lesz egy pénzügyi válság, kiindulva az Egyesült Államokból, illetve Kínából. 230 közgazdász kérdezett a Bloomberg ügynökség, és ezek nagy része vagy idén, vagy 2021-ben új pénzügyi válságot vár, amelynek a 2008-asnál akár tízszer komolyabbak lesznek, lehetnek a társadalmi következményei. E, itt e, a e, viszontbiztosítási munkanélküliségi rendszerről lehet szó, és egyéb projektekről, amelyek leginkább a foglalkoztatási bizottságra tartoznak. Igazság szerint arról van szó, hogy tudunk egy olyan rendszert létrehozni, amely megvédi a munkahelyeket, és éppen ezért fontos a zöld megállapodás mellett ezeket is prioritásként felsorokoztatni. Elnézést, túl gyorsan mentem át, ugrottam egyet. Tehát a prioritások az a zöld megállapodás, egy hatalmas kihívás. A január 14-i Európai Bizottsági Anyagban azt látjuk, hogy ők maguk azt mondják, hogy legalább 100 milliárd hiányzik, de Ehhez képest 7,7 milliárd van egy-egy évre beprogramozva, amelyekről azt mondják, hogy hogy új pénzek, illetve további pénzek a bizottság ajánlatán kívül ami a, és a bizottság is azt mondja, hogy ez a, az igazságos átmeneti alaphoz új pénzekre van e, szükség, e, miközben a Charles Michel javaslatából úgy tűnik, hogy még ez sem új pénz, hanem a kohéziós alapból próbálják ezt pótolni, ami nagy csatát előlegez meg a pazadság, a parlament javaslata az az, hogy 1,29%-os GNI arányos legyen a költségvetés, ez 192,1 milliárdot jelentene a jövő évre, 30%-a a klímára legyen elköltve, a bizottság eh, nem annyira eh, aggódik a fizetési válság miatt. Eh, mi úgy gondoljuk, hogy, hogy ez továbbra is bekövetkezhet. Ugye N plusz 2, N plusz 3 rendszerrel dolgozunk, de mi azt szeretnénk, hogy ennek eh, veszélyét mindenképpen kerüljük el eh, megfelelő eh, pénz odacsoportosításával 180 milliárd forint, milliárd euró fölötti összeggel. Ehm, nem akarok hosszasan beszélni, hogy több idő maradjon a vitára. Tudjuk, hogy e, új nomenklatúrát építünk ki, amely a parlament demokratikus ellenőrzési szerepét meg fogja erősíteni e, ehhez mi ragaszkodunk. Ami pedig a PPP-át illeti, E, itt e, olyan e, kísérleti projektekre van szükség, amelyekbe tényleg érdemes befektetni. Olyan javaslatok is születtek az elmúlt időszakban, amelyeket nagyon nehezen lehetett védeni, és nagyon nehezen is működtek. A parlament nagyon kiállt mellettük, de aztán utána elengedte őket. A, ami a naptárat illeti, a menetrendet illeti, módosítókat március 4-ig lehet benyújtani, ezt követően lesz egy ülésünk. A bizottságban a szavazást március 30-ára tervezzük, Strasbourgban a plenáris szavazás pedig április 10 Má áprilisi második plenárison lesz, köszönöm. Köszönöm, az árnyék előadók közül szeretne valaki hozzászólni szólni ehhez? Ressler úr az első. Thank you very much. Uh, we are now... Köszönöm szépen. Költségvetési eljárás elején vagyunk, érdekes lesz ez a folyamat, zajlanak az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások még egész évben ezért is különösen fontos ez a dosszié. A költségvetés az egyetlen útja, módja annak, ahogy a politikai kötelezettségvállalásokat megvalósítsuk. Köszönöm a jelentéstevőnek az iránymutatásokkal kapcsolatos munkáját, és remélem, hogy idén is sikeresen fogunk együttműködni. Hát ami minket illet, én vagyok az EPP új árnyék előadója, de a prioritásaink ugyanazok maradnak, ezek stabilak, ugyanazok, mint tavaly, korszerű költségvetést akarunk, ami tekintettel van a változásokra, amelyekkel Európa szembesül. A klímaváltozás nyilván a legsürgetőbb, de nem ez az egyetlen kihívás. Technológiai, eh, demográfiai, gazdasági változásokkal is szembesülünk és éppen ezért először is eh, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy egy korszerű, jövőorientált költségvetés eh, szülessen az új európai nemzedékek számára. Ide tartoznak nyilván a eh, KKV-kbe eszközölt beruházások, a kutatás, növekedés, a kiválósági projektek, a horizont, ezek mindig is sikeresek voltak. Másrészt szolidaritást is kell, hogy mutasson a költségvetés több szinten is, egyrészt az EU szintjén, ide tartozik minden bizonyal a kohézió, de a nemzedékek között is, és a ifjúságpolitikába beruházásokra van szükség, a foglalkoztatásban kellenek olyan programok, mint az Erasmus, minden, aminek a segítségével a társadalmi kohézió pozíció erősödik. Különböző európai lakosságcsoportok számára egyaránt. A LIBE szakbizottság jelentéstevője is vagyok. Az EPP számára a migráció, a biztonság továbbra is prioritás marad, e, ebbe is kell beruházni. Politikai kötelezettség vállalások célokat teljesítenünk kell, amikor arról van szó, hogy a korlátozott forrásokat hogyan költsük el. A módosítóink is ebbe a három irányba mutatnak. Most a ciklus elején tartunk, a tanács elfogadja a következtetéseket ma a költségvetési iránymutatásokról. Érdekes lesz megnézni, hogy ez hogyan alakul az együttműködés most is ugyanolyan szoros volt, mint egy évvel ezelőtt. Köszönöm, Torvald úr. Köszönöm, elnök úr. Az első megjegyzésem az, hogy köszönöm a raportőrnek a nagyon jó tervezetet. Ez rámutat a kihívásokra, és a klímával kapcsolatos kérdéseket nagyon jól taglalja. Azt is mondhatják, hogy mondhatnánk, hogy az MV tagok szívét melengeti ez a jelentés, nagyon megfelelően tárgyalja a zöld megállapodást is. A climate proofing, tehát hogy mindent a klímaváltozás kapcsán is vizsgáljunk, ez nyilvánvalóan jelen van a tervezetben. Nagyobb hangsúlyt kapnak olyan prioritások, mint az Innováció Horizont Európa és a KKV-knak adott támogatások, és ehhez hasonlók. A jelentésevő kihívásokról beszél, kell szembesülünk a jövőben. Egyetértek abban, hogy a klímaváltozás valóban egy hatalmas kihívás, és ezzel foglalkozni kell az iránymutatásokban. De nem ez az egyetlen kihívás. É, valószínűleg nem nagy titkot árulok el, amikor azt mondom, hogyha nem tudjuk összekapcsolni a Green Deal-t egy versenyképes gazdasággal, iparral, akkor nem leszünk sikeresek. Tehát egyensúlyra van szükség. A zöld megállapodás döntő elem, de egy olyan megközelítésre is szükség van, ami a Green Deal kapcsolatban azért azt is biztosítja, hogy Európa nem csak hogy versenyképes marad, hanem a jövőben még versenyképesebbé válik. És végül az utolsó megjegyzésem, inkább talán ezt a bizottságnak intézem, illetve majd a tanácsnak. A tanács nyilván küzdködik az MFF tárgyalásokkal, ne kössük meg a kezünket azzal, hogy itt business as usual, mert nem, nem erről van szó. Változások annak és ehhez hozzá kell rendelni a megfelelő forrásokat, hogy a versenyképességünket garantálni tudjuk majd. Persze nem feledkezünk meg a nagyon fontos zöld megállapodásról, küzdünk a klímaváltozás ellen. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jó légkörben tudunk majd működni a jelentéstevővel és a többi árnyék előadóval. Örömmel várom ezt a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Laporta asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Az általános iránymutatások a 2021-es költségvetésre vonatkozóan nem, nem meglepőek. A meglepés, meglepetés akkor merül fel, amikor egy új pénzügyi válságról beszélünk. 1,3 os GDP szeletet utalnak el a tagállamok. Eh, ez évente, eh, ez, ebből áll majd a éves pénzügyi keret is. A tanács nem hajlandó elfogadni a parlament javaslatát. A Brexit megtörtént. A Brexit 10 eh, milliárd eurót hozhat, de ezt nem találom az ezzel kapcsolatos költségvetési sort. Ez a 2021-es költségvetés szintjétől is függ. Szeretném felhívni a figyelmüket egy dologra. Az Európai Parlament nem megfelelően választja meg a tárgyalási pontokat a tanácssal szemben, és nagyon hogyha nem sikerül megállapodni, akkor az előző év plafonját kell meghatározni, illetve megtartani, és ez nem lenne olyan pozitív. Kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez a költségvetés megfelele a polgárok elvárásainak. Ami a kap költségvetést illeti, ezt segíteni kell továbbra is a a gazdáknak, hogy az Európai Unió által aláírt és a gazdákat kizsákmányoló szabadkereskedelmi szerződések ellen hassunk. Aztán említhetném a bevándorlást, a migrációt, a Törökországgal kötött egyezményt. Ezek nagyon fontos költségvetési posztok, ezeknek csökkenniük kell a jövőben, ami a környezetvédelmet illeti. Évente évente 500 milliárd euróra lenne szükség ahhoz, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátás hatását. Ez hát egy olyan modell, egy olyan gazdasági modell, amely abból áll, hogy több tízezer kilométerre szállítgassuk az előállított termékeket, ez kudarcra ítélt. Köszönöm szépen, Kormán. úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek, mindenkit üdvözlök. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy bemutatta ezt a kiváló munkát, amely felhívja a figyelmünket a kihívásokra. Ez nem egyszerű. A következő költségvetés ugyanis erre hatással lesz az MFF is. Én egyetértek azzal, hogy a zöld megállapodást kell sikerre vinni, de nem lehet azt mondani, hogy a Green Deal-el egy új ciklust kezdünk, és közben pedig ugyanarra ugyanarról a költségvetésből indulunk ki. A két dolog nem megfelelő, nem kizárja egymást, vagy szokásos ügymenet, vagy megszakítjuk azt hogyha jól értettem az Európai Bizottság elnökét, akkor ő szeretné ezt a szokásos ügymenetet megszakítani, a parlament is igen, e, és a parlament, az Európai Uniós tagállamok is azt mondják, hogy e, nem a szokásos ügymenetét szeretnék, hanem a zöld megállapodást. És ennek a lényege e, az, hogy beruházzunk, ami jó a gazdaságnak, de úgy, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Nem szabad tehát egymással szembeállítani egyrészt a zöld megállapodás motivációját, illetve továbbra is a versenyképességre helyezni a hangsúlyt. Hogyha ugyanúgy a versenyképességre helyezzük a hangsúlyt, mint az elmúlt 30 évben, akkor ugyanaz fog történni, mint az elmúlt 30 évben. Újra kell gondolni a, ve, a gazdasági verseny logikáját, és meg kell változtatni a gazdasági modellt, azt a modellt, amely a fogyasztáson és a termelésen alapul. Ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, fontos lenne az is, hogyha a pénzügyi válságot anticipáljuk. A legutóbbi alkalommal, amikor ez megtörtént, akkor egy kicsit improvizáltunk, és nem használtuk ki teljes mértékben ezt a pénzügyi válságot ahhoz, hogy a modellt megváltoztassuk. Most jobb lenne anticipálni, és azt a pénzt, a, amit egy kicsit szerintem indokolatlanul és bután költöttünk el, a legutóbbi pénzügyi válság következményeinek csökkentésére, ezt most sokkal okosabban lehetne csatornázni az irányítás az az anticipációt és a tervezést is illeti, főleg amik az MFF-et illeti, hogyha ezzel kapcsolatban zsákutcába kerülünk, akkor mi lesz? Itt nem lehet a tanácssal szkanderezni azért, hogy egy nekünk tetsző MFF-et érjünk el. Nagyon fontos, hogy anticipáljuk, hogy hogyan lehetne kivezetni az intézményeket és a tagállamokat a zsákutcából. utcából hogyha a tanács az érveinket nem hallja meg, akkor mit tudunk csinálni? Hogyan tudunk előrelépni? Ezt is anticipálni kell. Én támogatom ezt az első költségvetés tervezetet. Köszönöm szépen még egyszer a önnek. Sí. Mr. Johncha. Dziękuję bardzo. Roncsa úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek az információkért, amelyeket kaptunk. Valóban ön kulcsfontosságú kérdésekről beszélt, azokról, amelyek számunkra nagyon fontosak. Az EKR támogatja a parlament fontos szerepét, ezen költségvetési választásokban és lépésekben. Az Európai Parlament szerepe ezen költségvetési tárgyalások során nagyon fontos, hiszen 7 év költségvetéséről beszélünk. Nem szabad elfelejteni, hogy Európában még mindig létezik egy megosztottság új és régi tagállamok között, és nagyon sok behozni valójuk van az új tagállamoknak, ami a regionális politikát illeni, ez, ez illeti ezen posztkommunista országokban, amelyek ugye sokkal később csatlakoztak az Európai Unióhoz. Ami a zöld egyezményt illeti, erről a kérdésről is beszélnünk kell, de itt egy elég nagy gyengeséget figyelhetünk meg. Nagyon sok dolog elhangzott már a Green Deal-lel kapcsolatban, de mégis úgy tűnik számomra, számomra, hogy nem igazán sikerült eddig ezt beindítani. Sokkal konkrétabb javaslatokra van ehhez szükség. Természetesen szeretnénk részt venni ezekben a fellépésekben, amelyek a klímaváltozás ellen hatnak. Aztán beszélni szeretnék az európai biztonságról is. A biztonság, ez egy rendkívül fontos kérdés. Az is nagyon fontos, hogy ez visszatükröződjön a éves pénzügyi keretben. Nagyon sok dolog történt, már nagyon sok dolog van éppen folyamatban, de még mindig merülhetnek fel problémák. Beszéltünk a, e, klíma, a, e, a migrációs válságról, beszélhetünk egy esetleges új pénzügyi válságról, és ezek jelentős problémákat, nehézségeket vethetnek fel. Nem szabad elfelejteni a Európa versenyképességének a kérdését sem. Néhány e, héttel ezelőtt itt az amerikaiak bemutatták az ő új energetikai új technológiájukat, és vannak olyan megoldások, amelyekről beszéltek, és amelyek akár egy nulla kibocsátású szénerőművet is lehetővé tehetnének. Ezek egyre inkább rendelkezésre álló technológiák, lehet, hogy nem látta mindenki, de hát nézzünk körül, és nézzük meg, hogy mi történik körülöttünk, hogy ne veszítsünk ebben a, e, ebben a csatában. Nem szabad elveszíteni azt a fontos e, gazdasági pozíciónkat. Azt gondolom, hogy az energia, szektornak nagyon fontos, kulcsfontosságú szerepe van az egész gazdaságban és a klímaváltozás elleni harcban. Szerintem tehát el kellene mélyíteni a vitát ezzel a témával kapcsolatban, a hangsúlyt ezekre a kérdésekre kellene helyezni, a tanácsa való tárgyalások során is. Mi vagyunk azok a képviselők, akik a különböző régiókat eh, képviseljük, a polgárokat képviseljük, ismerjük a reális, valós problémákat, és ezeket figyelembe kell venni a költségvetési tárgyalások során is. Köszönöm. Köszönöm, Dimulis úr. Szóval, szóval Köszönöm szépen. A jelentéstevőnk azt tette meg, ami evidens kellene, hogy legyen valamennyiünk számára, mindegyik frakció számára, ugyanis megvédte az Európai Parlament álláspontját a 2021-es költségvetés, lesz ugye az első éves költségvetés, az új 7 éves költségvetési keretben. Ezért különösen fontos, hogy ne legyenek olyan frakciók, akik távolságot tartanak attól, amit már tulajdonképpen elfogadtunk. Két nap múlva lesz a rendkívüli csúcs találkozó és Michel, az Európai Tanács elnöke egy teljesen elfogadhatatlan javaslatot készített az új MFF kapcsán. Bizonyos pontokon ez még rosszabb, mint a finn elnökség javaslata. Az Európai Parlament elnöke nagyon egyértelműen fogalmazott, és megfogalmazta a parlament állásmódját azzal, amikor azt mondta, hogy elutasítjuk Michel úr javaslatát. Az EPP, e a Renew, az ECR és az Európai Parlament álláspontját képviselik, vagy ők most kívül állnak? Hiszen most eh, ez lesz a mérce, ezen lehet majd eh, lemérni, nem csak a 2021-es költségvetés, hanem az egész új 7 éves pénzügyi eh, kerettel kapcsolatos hozzáállást és nagyon fontos, hogy most valóban reagáljunk arra, amit a tanács javasol. Kedves kollégák, Michel úr egy olyan javaslatot terjesztett be, amely még a finn elnökség javaslatánál is nagyobb megszorításokat tartalmaz, mínusz 5 milliárd az agrárpolitikában, azután a regionális fejlesztési arapot is megkurtítanám 500 millióval, Ezután más területeken, például a Horizont Európánál is 650 milliós csök illetve 1,3 milliárdos csökkentést javasol. Ez az valamennyi frakciónak a jelentéstevő álláspontját kell támogatnia. Azt kell mondanunk, hogy 190 milliárd, a GN 1,3 százaléka, ehhez ragaszkodunk, és hogyha a tanácstól ilyen javaslatok érkeznek, akkor nem fogjuk tudni a különböző szakpolitikákat finanszírozni, sem a zöld megállapodás, sem a KAP, sem az innovációs politika, sem a Horizon 2020, sem az Erasmus, ezeket a programokat nem tudjuk majd finanszírozni, pedig a polgárok pontosan ezeket a programokat várják tőlünk. Mi konstruktívak akarunk lenni, akarjuk támogatni a jelentéstevőt, és a támogatása érdekében nyújtunk be módosítókat. És kérem az összes frakciót, eh, hogy eh, most is azt képviseljék, amit már elfogadtak a plenáris ülésen, mert ha nem így teszünk, akkor nem tudjuk megnyerni ezt a csatát a tanácssal. A bizottságnak is tennie kell valamit. A bizottság nem játszhatja a semleges kívülállót, harmadik felett. Von der Leyen asszony javaslatát már beterjesztette a bizottság, ezért már nem lehet honest broker, tisztességes közvetítő a bizottság, semleges. A tanácsnak kell, hogy finanszírozza azt a politikát, amit képviselt a bizottság is. Van -e esetleg még valakinek ehhez hozzátenni valója? Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az eszmecserét mindenek előtt, és a jelentéstevő munkáját a 2021-es iránymutatásokkal kapcsolatban. A prioritásokat, a fő kérdéseket nagyon jól meghatározták a vita során az európai zöld megállapodással kapcsolatos gondolatokkal nagymértékben egyetértünk. A klímasemlegesség fontos cél, de a társadalmi, gazdasági hatásokra is gondolnunk kell. Ezekre a kérdésekkel is mások pontokkal is foglalkoztak a hozzászólók, és a bizottság is ezekkel foglalkozott, amikor a tervezetét készítette a trialógus számára, amelyre majd április végén kerül sor. Adunk tájékoztatást a költségvetés tervezetről az Európai Parlamentnek és a tanácsnak. Ami a végrehajtást illeti, hogy legyen elég kifizetési előirányzat, ugye ezt biztosítani kell. A bizottság nagyon figyel, az elmúlt két évben azért javult a helyzet, felgyorsultak a dolgok, az előirányzatok, amelyeket a költségvetésben jóváltak, felhasználták ezt teljes mértékben, tehát most a normális ez térhetünk vissza. 2021-ben is elég fizetési előirányzatunk lesz. A, ezt legalábbis elmondhatjuk a becslések alapján, amelyeknek az alapja a jelenlegi végrehajtások, illetve tagállami prognózisok. És végül még röviden az előre nem látható fejleményekkel kapcsolatos tervről. Itt megszületett a szükséges javaslat, de most mindenképpen arra kell koncentrálnunk, hogy megszülessen a megállapodás először az MFF-fel eh, kapcsolatban. Ez lesz azután egy referenciapont, és hát ez tesz minket kiszámíthatóvá az összes kedvezményezett számára. Egy közös erőfészítésre van szükség. A bizottság tisztességes brókerként eh, működik együtt az MFF-fel és a költségvetés területtel kapcsolatban.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 Köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindenkinek az itt elhangzott, elmondottakat. Ezeket nyílt be fogom tenni a guideline-ba. Nyilván szűkös a lehetőség. Nem csak a klíma kérdésről beszélünk ott, hanem innovációról, KKV-król, Erasmusról is nyilvánvalóan említve vannak, de természetesen a legnagyobb részét a klímaküzdelem veszi fel. Ez egy nagy kihívás az egész emberiségnek emberek eh, eh, a széndiokszid részvétel, eh, széndiokszid a levegőben, egy amerikai intézet ezt kíséri figyelemmel 60 éve, és most háromszor gyorsan növekszik a széndiokszid, mint 60 évvel ezelőtt. Nyilvánvalóan az ausztrál erdőtüzek ehhez még hozzájárultak az európai projekt. Én ott voltam a klímai csúcson Madridban. Az egész világ Európára néz, hogy sikerül-e majd ez a e, zöld megállapodás, vagy pedig az egész csak e, duma. E, nyilvánvaló, amikor Kennedyről beszélt Eh, amikor Kennedy a eh, holdra szállásról beszélt, eh, akkor megtisztelt 15-szerezték a költségvetését a NASA-nak, ezt említette a bizottság elnök asszonya, és nyilvánvaló, hogy az Európai Unió költségvetésével is lesznek tennivalók. Nyilvánvaló, hogy a KKV-kra is oda kell figyelni. A, a, a szolidaritás is fontos kohézió, vagy a fiatalok ügyében ezt is említettem. Ha úgy gondolják, hogy határozottabban kell, akkor megtesszük. Nils kérdezte, hogy mi a kutatással. Köszönöm a, a támogatását Nilsnek azt gondolom, hogy a Sármiseli anyagból a legsokkolóbb az a kutatásra vonatkozó, és 5 milliárd projekt, teljesen érdekes, nagyon érdekes projektekre idén, és ezt tovább csökkentették teljesen elfogadhatatlan módon a tanácsban. Nem kell egyébként választani a zöld megállapodás és a versenyképesség között, sőt, ez egy versenyképességi kérdés az Európai Unióban 240 eh, milliárdot eh, költöttek tavaly a gázra, illetve az olajimportra. Amennyiben ezt csökkentenénk, tudnánk, az nyilvánvalóan egy versenyképességi előnyt jelent. Cégek már innováltak, a Pireneusokban is vannak olyan falvak, amelyek átálltak a, a bio hulladékra, biomasszára, és nem pedig gázzal fűtenek tehát itt nem arról van szó, hogy a versenyképességet elfelejtjük, egy olyan modellt akarunk, amely lehetővé teszi a bolygó védelmét és a társadalmi előre lépést is. Én egyébként évente 800 e, eurót spórolok a, a fűtésen. Ez mindenhol így működhet, ami azt jelenti, hogy az ilyen megtakarítások a vásárló erejét növelhetik a háztartásoknak, és ez is hozzájárul a versenyképességhez. Nikolás Schmidt, szociális biztos is azt mondta, hogy a szegénység elleni fellépés az nyilvánvalóan összefügg a klímaváltozásos fellépéssel is, illetve a versenyképességgel is. Tehát ez a három dimenzió egyszerre valósulhat meg. Ami a Brexit utáni ügyeket illeti, a saját forrásoknál ez egy fontos tétel. A parlament mindig azt mondta, hogy a nagy kihívás, teljesen egyetértek veled, a nagy kihívás az az, hogy saját forrásokat teremtsünk, ez a valódi nagy kérdés. Nyilván a Bundesbank főnökének lesz ebben nagy beleszólása, aki pedig Weinmann, aki pedig nagyon ellenzője a nagy európai költségvetésnek, két kivétellel. Először is nézzük meg, hogy milyen problémákat nem lehet megoldani euró, nemzeti szinten, és kettőt javasol is ilyet, az egyik a klíma a másik pedig a határvédelem. E, e, e, erre szerinte is érdemes európai szinten költeni, ehhez pedig indokolható a saját források használata. Elnézést, hogy kicsit hosszasan beszélek. Ami David Korman kérdését illeti nevezetesen, hogy folytathatjuk-e a business as usual-t, nyilvánvalóan nem, sajnos elfordult a mikrofontól a hozzászóló. Nyilvánvaló, amit az előbb mondtam, háromszor gyorsabban nő a széndiokszid kibocsátás, mint a 60-as években, illetve látjuk azt, hogy ezen az ábrán, hogy hogyan alakult az Egyesült Államok államadósága. Még azok is, akik nem értenek a közgazdasághoz, tudják, hogy 2500 milliárddal nőtt, a, ez pedig a kínai, a shadow bankingon kívüli adatok. A nagy, két nagy motorja a világgazdaságnak, mind a kettő lefulladóban van. 2008-ban az Egyesült Államokban kezdődött a válság, egy hét alatt Európába ér. Nyilvánvaló, hogyha rosszul megy Amerikában, rosszul megy Kínában, az minket is érint, ami pedig a jogalapot illeti. Van der Leyen asszony és Nikola Schmidt is azt mondják, hogy prioritás az, hogy létrehozzunk egy munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszert. Ebben mindenképpen előre kell lépni különben csak virtuális dolgokról beszélünk, és nem lesznek meg az eszközeink, hogy reagáljunk, ha megérkezik a válság. Ami a területi egyenlőtlenségeket illeti, Bogdán valóban erről sokat beszélünk itt nem csak Lengyelországról vagy Romániáról van szó, hanem az összes országban vannak olyan régiók, amelyek fejlődnek, vannak olyanok, amelyek kiürülnek. Ez a költségvetés az szolgálja mindenkit attól függetlenül, hogy melyik országban él, vagy nagyvárosban, kisfaluban. Ugyanez a probléma mutatkozik a kutatásnál is. A pénz általában azokra a területekre koncentrálódik, ahol egyébként is kiváló a kutatás, eh, és nem kapnak belőle mondjuk lengyel vagy román eh, eh, központok. Nyilvánvaló jó tárgyalással, saját forrásokkal ez növelhető lenne. Egy csökkenő költségvetéssel sajnálatos módon nem sok mindent lehet tenni. Ugyanez igaz a klímára is Ebben egyetértenek a spanyolok és a lengyelek is, a miniszterek is, holott sok minden másban nem. Münchenben is a múlt héten mondták azt, hogy geopolitikai bizottságot akarunk, de Kína és az Egyesült Államok között ez nehéz lesz. Ehhez játszott katalizátor szerepet az Európai Parlament, munkahelyteremtés, versenyképesség és a klíma lehet az egyik, amelyik a sokszorozó hatást adja, ami pedig Papadimolis kollégát illeti. Mindannyian hiszünk ezekben a szociális dolgokban, sajnos a hozzászóló el

a Költségvetési Bizottság következő ülése az március másodikán lesz Brüsszelben. Köszönöm. A koordinátorok ülésével folytatjuk azonnal.